good morning. Jó napot kívánok, akkor elkezdenénk a ma délelőtti ülést, és a koordinátorok üléséről következne a beszámoló, hogy milyen határozatok születtek. Először is, ami az előadókat és őket illeti. A koordinátorok abban maradtak, hogy az EU-Ausztrália PNO-val kapcsolatban nem lesz akció. Aztán több éves finanszírozás a tengerészeti ügynökségnek ott sem kezdeményezünk, de megkérjük Fleckenstein urat, hogy vegye figyelembe a jelentést a munkája során. Utána pedig vélemény a 2020-as tevékenységről, gépjármű szabályozás és a ö, környezeti zaja kapcsolatban nem lesz akció. Gazdasági ö, bizottság kezdeményezésű jelentése a héjáról. Nos, ezzel kapcsolatban az ECON saját kezdeményezésű jelentés fog írni többek között a, az utas forgalom adóztatása lesz a kérdés. A koordinátorok június 22-ig megállapodnak abban, hogy kívánnak-e reagálni erre. Az ikon szavazás szeptember 19-én lesz. A koordinátorokat megkérjük, hogy gondolkozzanak el, hogy akarnak-e véleményt, és tudassák velünk, amint csak lehetséges. 2011-es fejezésekkel kapcsolatban, nos, a következő kérdésekről történt döntés. Szociális jogszabály alkotás közúti jogszabály alkotás, az emisszió ellenőrzés bevezetése hajók esetében harmadik téma. Légi teher fuvarozási szektor, negyedik pedig áttekintés a nemzetközi megállapodásokról. A koordinátorok úgy döntöttek, Hogyha van költségvetési eszköz még ezek után, akkor az Eurovelon hálózatról való áttekintést felújítják. Abban maradtunk, hogy összehasonlító elemzés születik az euró vignetta irányelvről annak a hatásairól. Nos, a tulajdonosi kezdeményezésekkel kapcsolatban. A bizottságtól lehet kérni törvényhozási kezdeményezést. Kérjük a koordinátorokat, hogy erről tudjanak, és fontolják meg ezt az opciót a frakciókba, hogyha van javaslatuk. A komitológiával kapcsolatban három téma volt. Folyadékok, a légi közlekedésben, az utasok kézi podgyászában nem volt ellenvetés. Kértem, hogy jelezik, ha van. Június 16-ig nem volt ellenvetés. Az eljárás, sürgős eljárás ellenőrzéssel és a Parlament egy hónapot kap arra, hogy megfogalmazza ellenvezéseit a szöveg megszületése után. Ami a pilotaengedélyeket N licenc problémát illeti. A júliusban jönnek meg a dokumentum tervezetek. Az egyik előadót a 88 per 2 alapján ki kell jelölni, hogyha ellenvetés születik a szabályal kapcsolatban, és a koordinátok többsége támogatja. De eddig nem kaptuk meg, tehát nem lehet ellenvetésünk. Ez lesz az egyik két állandó a két állandó komitológiai előadó egyike fog ezzel foglalkozni. Az ITS üléssel kapcsolatban a koordinátorok kaptak tájékoztatást erről az ülésről, amely, után, amely Jensen úr irodájában volt a titkárság, és jelen volt, és az együttdöntési egység. Az egyéb alatt EU-Kanada, EU Brazília biztonsági megállapodások. A koordinátorok a felülvizsgált szöveget jóvá hagyták, az EU-Brazília egyezmény és az EU-Kanada egyezmény esetében. Itt a polgári repülési biztonsági egyezményről van szó. a azonban nem szolgálhat precedensül további egyezményeknél. Utána volt egy kérés az ECR frakciótól, hogy saját kezdeményezési jelentés legyen. A koordinátorok a ö, mellett és ellene szóló érveket megvitatták, és úgy döntöttek, hogy megvárják korra ősszel a repülőtéri csomagot, és utána foglalkoznak a regionális repülőterekkel. Az egyszer koordinátort arra kérték, hogy ezt tudassa frakciójával. az aténi egyezménnyel kapcsolatban az ügy kettéosztása történt, két jogalap van, a 10-es és 11-es cikk alapján. Ez az igazságügyi együttműködés keretében tartozik, a Juri Szakbizottság foglalkozik vele. Más cikkek pedig alapját képezik a TRAN munkájának. A július 11-12-e ülésen lesz erről szó. A 2020 2013-2013-as naptárakat illeti a koordinátorok tudomásul vették a tervezetet az elnök rámutatott, hogy 2010 áprilisában a plenáris nem kettől csütört kettől pénteki lesz ortodox húsvét miatt áprilisban. Ami a vasúti csomagot illeti, élénk vita volt, és ez még nem is fedi le a valóságot, szépítés. Nos, egy nagyon élénk vita után a koordinátorok úgy döntöttek, hogy elhalasztják a szavazást a bizottságban az októberi TRAN ülésre, hogy a frakciók a 700 módosítóval foglalkozhassanak, és a kompromisszumok kialakuljanak. Így megpróbálunk konszenzusra jutni a bizottságban. Azt hiszem, hogy az október 10-11-e lesz. De Grand úr jelentése a repülésbiztonságról. Nos, kértem a koordinátorokat és a képviselőket, hogy a frakcióban tisztázzák, hogy Grandez úr jelentése a júliusi plenáris napirendjén szerepeljem. Kallas alelnök ugyanis ott lesz azon a plenárisom, és ez a szakbizottság tőle nyilatkozatot kér a folyadékokról. Reméljük, hogy a nyilatkozat része lesz az általános vitának a Degranda jelentéssel kapcsolatban. Végezetül a delegációs látogatás itt már egy megállapodás tervezet van. Az északi tenger az egyik téma, Hamburg kikötő, az ALDE nevében Messes úr és Danelis úr intézi, várjuk a harmadikat. Még nem tudjuk, hogy milyen további delegációs látogatások lesznek. Nos, e, ennyi a beszámoló a koordinátorok üléséről, hogyha ezzel kapcsolatban van kérdés, hogyha nincsen, akkor elfogadottnak tekintem. Igen, rendben, köszönöm szépen. Fidenzi úrnak ügyrendi megjegyzése lenne. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék egy nagyon rövid nyilatkozatot tenni az olasz delegáció, EP EP delegáció nevében. Nem sokára fontos megállapodás születik az EU és Brazília között a repülésbiztonságról. A Cesare Batesti esetben történt brazil döntés után, akit nem fognak kiutasítani, nem fognak átadni, én is és Csernó kollégám is. Szeretnénk betartani a szabályokat és a jelentésre árnyék jelentéstevő munkát értékeljük. Nos, ennek ellenére nem szabad beleegyeznünk egy megállapodásba egy olyan országgal, amely az EU egyik tagországával szembe szegült. És nem követte az Európai Parlament két állásfoglalását, amely Batiszti kiadatását kérte. Ez nem lehetséges. Nos, akkor azt kell először tudnunk, hogy megvan a szavazókártyájuk. And of course we'll now do the normal check just to see whether the EPP az EPP remélem nem kíván még most is plusz egy szavazatot leadni, akkor először is lássuk, hogy megvannak-e a kártyák, szavazókártyák. Egy asszisztens kérjen meg, hogy hozza ide. Hey. Rendben, lezárom a szavazást. Kastanis asszonyra nézek, minden rendben van. Igen, hogyha egyetért, akkor Megvárjuk, hogy a kártyán nem rendelkező kolléga is megtalálja. Várjuk a jelzést. Kérjük, hogy jelezze, hogy hogy szavaz. Tehát az első cikáó jelentés a brazil megállapodással kapcsolatban. Ez csak egy egységes szavazás, megnyitom az egész jelentésre a szavazást, megnyitom. It's on the machine, on the machine, it's a... Jó, igen, végleges szavazás, ezért elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 33 mellette egy ellene. Vajon ki lehet az? És nincs tartózkodás. Igen, ketten vannak ellene, mondja az elnök, és nincsen tartózkodás, úgyhogy ezt elfogadtuk. Köszönöm. Gratulálok, Tika Oké. Okay. Rendben. A turisztikai jelentés. Fidence úr, a titkárság ellenőrzi, hogy biztos jól vezessem le a szavazást. Ide ülnek mellém. Jó, rendben. Saját uh, kezdeményezésű jelentés Európa világ első számú turisztikai célpontja, új politikai keretek, Fidence kolléga első, mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettő, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas, Danelis mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 29-es módosító mellett ellene tartózkodását fogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37-es Tikau mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 38 mellette. Brepols Fidenca mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 41 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 51 de Grandes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 52 mellett ellene tartózkodás elfogadt. 53 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 54 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum, mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 71, de grandes, mellett, ellen, tartózkodás, Elutasítottuk. 72 mellett. Ellen. tartózkodása fogadtuk 74 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 76 mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 77 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 78 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk, 79 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk, 80 mellett ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 75-ös a szóbeli módosítóval az zöldektől mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Száz ötven es kiesik mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50, 95 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 96 mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 9-es kompromisszum. Nem, 98-as Fidenca mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 115 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 119 Ajara Szender mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Látom, hogy lassan elfárad a karjuk, kollégák. a aggódjanak, már csak 30 oldal maradt. 124-es második rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 122 második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 128 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tizennégyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tizenötös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tizenhatos kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 17-es <clears throat> mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 17-es kompromisszum Az előző az 147-es volt. Ellenőrizzük elektronikusan, de szerintem leszavaztuk. Tehát megnyitom a 147-esre a szavazást. Így legalább van egy kis ideig felélegezni. Tehát megnyitom a szavazást a 147-esre, lezárom. Igen, Hát egyértelmű, hogy leszavaztuk. 17-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 157 mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 18 mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 161 mellett ellene tartózkodás. Elektronikus szavazás 161. Megnyitom. Is everybody voted? Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19-es kompromisszum mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 171 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 172 a zöldek szóbeliével mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 180 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 179-181 kiesik, tehát 182-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 183 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 184 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 186 részenkénti szavazás első rész. Ez ekoturizmusról mellette ellene tartózkodás elutasított. Második rész és a helyi biodiverzitás mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 188 mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 190-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 191 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 194 mellett ellene tartózkodás. 194 elektronikus. Hárman tették fel a kezüket, úgyhogy ellenőriztetem. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Százkilencvenkettő mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 193 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 195 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 199 részenkéti szavazás első rész. Különösen az új tagállamokban mellette. Tehát kivesszük ezeket a szavakat a szövegből, mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Tehát, második rész mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodásra fogadtuk. Kettőszázas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettőszázegy mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 20. 20-as 20 kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. es részenkénti szavazás első rész az a tény, hogy a demográfiai fejlemények Európában azt hívják elő, hogy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész, az kitörlés mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 213-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 211 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 215 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 217 mellett. Nem, a 216 os visszavontuk. 217 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 218 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 219 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 221 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 222 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 223 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 237-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 240-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 28-as kompromisszumos módosító indítvány mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 248-as mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 249 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 250-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 23-as kompromisszumos módosító indítvány mellette ellene tartózkodik elfogadva. 256-os mellette ellene tartózkodik elfogadva. 25-ös kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. 260-as szóbeli módosítóval, ami ott van a szavazólistán mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Most jönnek a preambulum pontok, módosítói. A preambulumra ötös módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hatos módosító amit nem fed, tehát az a része, amit nem fed le az ötös mellette, ellene tartozkodik, elfogadva. Hetes mellette, ellene tartozkodik, elfogadva. Nyolcas mellette, ellene tartozkodik, elfogadva. Tízes mellette, ellene tartozkodik, elfogadva. Tizenegyes mellette, ellene tartozkodik, elfogadva. 12-es mellette ellene tartozkodik, elfogadva. 15-ös mellette ellene tartozkodik, elfogadva. 14-es mellette ellene tartozkodik, elfogadva. E preambulum. Ott visszavonták a módosítókat. Úgyhogy F preambulum pont, 19-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 20-ast elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Vélemények, hajaj. Right. We now go to paragraph. Hatos bekezdés az IMCO véleményben, mert a többi az a korábbi döntések miatt oka fogyott. Úgyhogy hatos bekezdés, IMCO mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. E imko prambulum, E imko prambulum. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Következő Nem, ez most okafogyott a kompromisszumos módosítók miatt. A régi bizottság hármas bekezdés. Nem tudom, milyen a maguk szavazó listája, az ennyiben a 19. oldalon van ez. 19. oldal. A régi hármas bekezdés. Hol az itre ötös? megtaláltam. Ítre, ötös bekezdés. Mellette, ellene, tartozkodik, Elfogadtuk. Akkor most 19. oldalon a regi 3-as bekezdés mellette, ellene, tartozkodik, elutasítottuk. Hetes. Regi hetes bekezdés mellette ellene tartaszkodik. Elfogadtuk. Huszonhármas a regiből a következő. Mellette ellene tartaszkodik. Elfogadtuk. Agri négyes bekezdés mellette. A 3 fogyott, mert a 24-es kompromisszumost elfogadtuk. De a hármas okkal fogyott, a 24-es kompromisszos miatt. Úgyhogy a négyestől szavazunk Agri mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Akkor itt az agrit el is intéztük. A 13-as a következő még az agriból. Mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. és Bizottság 1-es bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kultúrás Bizottság 14-es bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Huszonhatos mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Végső szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 35 in favor. 35 mellette plusz a kollégái, 36 mellette, 5 ellene nincs tartózkodás, Gratulálunk Fedence úrnak. And now then we'll change of... Akkor egy kicsit itt a, változtatjuk a fölállást. A rossz hír, hogy már megint az első oldalra vissza kell, hogy menjünk. A jó hír, hogy ez az utolsó szavazás ez lett egy kicsit bonyolultabb lesz, ezért a bölcsességükre számítok. Nem csak kompromisszumos módosítók vannak, hanem lesznek részenkénti szavazások a kompromisszumra. Ez mindig megzavar engem, de minden esetre ne felejtsük el, hogy mit döntöttünk. Saját kezdeményezési jelentés a közúti biztonságról, Kokor az előadó. Készen állnak, igen. Második bekezdés. 14-es módosító, ez az első mellette. Ellene tartozkodik, elfogadtuk. A kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. B kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. hármas a következő, amiről szavazunk. Itt van egy szóbeli módosító is, pluszban az előadó részéről, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 26-os, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es az előadó részéről mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es és a 30-as egyforma mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es plusz mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 33-as egy plusz szöveg, fajon részéről mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartaszkodik. Ellenőrizzük a 36-ost, megnyitom a szavazást. Everybody voted. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 38 pluszken mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 39-es pluszként és az előadó szóbeli módosítójával mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodik elutasítottuk 41 mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 41-es, ilyen szemféle módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hol is vagyunk? 42-es. Mellette. Ellene tartózkodik. Ellenőrzöm, ugyanúgy, ugyanolyan tűnik az eredmény, de azért a biztonság kedvéért 42-es, megnyitom az elektronikus szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk megint. 44-es mellette ellene tartózkodik, ugyanez az eredmény elutasítva, 45-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es a következő, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 53-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük az 55-öst, Bachúr részéről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. And it's rejected. Elutasítottuk. 56-os, ez egy plusz szöveg, Senalova kolléga részéről mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. C. Favor. Mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 51-es a következő mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. 50, 62-es mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, ellenőrizzük a 63-as, Greaseback a szemmódosítója, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 64-es plusz szövegként mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. D kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 72-es a következő plusz szövegként, a 19-es bekezdése vonatkozik mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73-as Fantellen módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 74-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 75 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 76-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 74-es elfogadtuk, emiatt a 77-es bakféle szóbeli módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78 plusz szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 79-es plusz szöveg mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 82-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80-as, a 82 miatt okafogyott és a 81-es is, úgyhogy 83-asról szavazunk mellette. Ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 83-ast, kérem, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 86-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kilencvenes. Mellette ellene. kilencvenes ellene tartózkodik, elutasítottuk. 88 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 89-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 89-est, megnyitom a szavazást. Megint 1922 lesz szerintem, de meglátjuk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Tévedtem, elfogadtuk. E kompromisszumos módosító. Osztott szavazás. Is this the three part split? No, this is a two part split. Egy részenkénti szavazás. Első rész, a teljes szöveg kivéve az obligatory szót az első sorban, tehát az obligatory szó az i-test előtt, hogyha nem látták volna, hogy ez van ideírva, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. És akkor a második rész az obligatory szóval együtt, mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 94-es a következő. A 21-es a új bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 96-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 97-es két részben szavazunk, plusz van egy szóbeli módosító, és akkor első rész, calls on the, pont, pont, pont, against fatigue, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, and to make them compulsory if appropriate, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. És akkor még a szóbeli, ugye ez a 29 ába fog jönni, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 98-as, a legfontosabb mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. Nem ellenőrizik. Az el, elnök nem ért vele egyet. Következő mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Százas mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 101-es, az egy plusz szöveg mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük kérem a 101-est, megnyitom a szavazást. Everybody voted. Votes is closed. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 19-22 elutasítottuk. 103-as plusz szövegként mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 104-es plusz szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 108-as a következő, Tika asszony részéről mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 111 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 112 plusz szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 113-as hasonló mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 114-et visszavonták, 115 plusz szöveg mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 116-os a szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 117-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 118-as a Káner asszony módosítója, amit Bach úr is elfogadott. Tehát itt csak a számokat korrigálja mellette, ellene tartozkodik elfogadtuk. F kompromisszumos módosító, mellette, ellene, tartozkodik, elfogadtuk. 120-as mellette, ellene, tartozkodik, elfogadtuk. 122-es törlés mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 20 mellette, 21-en ellene elutasítottuk. 123-as mellette ellene tartozkodik. Ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 123-asról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 19-23 arányban. F a kompromisszumos módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. G kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 110-es a következő. Mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 129-es mellette, ellene, tartózkodik, 130-as visszavonták, 131-es mellette ellene pedig elfogadtuk. 132 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 133-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 136-os Higgins úr részéről részenkénti szavazás. Első rész, kivéve az above a pre-agreed speed limit szavakat mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész, beleértve az előre megállapított sebességhatárokat mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 137-es Zeller úr részéről részenként szavazás első rész, kivéve azt a szöveget, hogy bicycles with uh, ancillary electric motors faster than 25 uh, km mellette ellene tartózkodik elutasítva. Második rész oka fogyott, mert az elsőt nem fogadtuk el. H kompromisszos módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. kilenc mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 140 as an addition. 140-es plusz szöveg mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 141 plusz szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 145-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 146 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 147-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 148 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 149 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 150 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 151 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 153 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 154 okafogyott. 156-os a következő mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 157-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 158 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 160-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 161 plusz szövegként mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 159, mint plusz szöveg mellette, ellene, tartózkodik. Ellenőrizzük a 159-est, kérem, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Néppártnak egyre több szavazata van, Kunor. Tudom, hogy nagyon jól dolgoznak rassor nélkül. Kérem, az egyik helyettes vegye ki a Hát Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-22 arányban. 163 plusz szöveg mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 165 a szóbeli módosítóval az előadó részéről mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 166 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 167 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 168 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 169 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 171-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. H kompromisszumos módosító részenkénti szavazással. Első rész a teljes szöveg kivéve a bizottság és szavakat, második részbe viszont beleértendők majd ezek a szavak is. Első rész the commission and szavak nélkül mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. Úgyhogy a második rész egyértelműen nem, a második részről szavazni kell mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 178-as következik, a 28 a bekezdésre vonatkozóan, 178-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 179 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük ki, jó? 179-es, megnyitom a szavazást. PPE 1-2. Néppártnak megint egyet több szavazata van. So. Has everybody voted? The vote is... Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 24-en mellette, 17-en ellene. Elfogadtuk. 180-as mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 181-es elnézést. Mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 182-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. I kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. We now go directly to comp- Most pedig uh, a J kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 109-es mellette ellenne tartózkodás elfogadva. 192 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 193 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 194-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 195 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 196 betoldás mellette ellene tartózkodás elfogadva, 198 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 207-es a következő 34 a új bekezdés mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük, azt hiszem elfogadva, de nehéz megállapítani, megnyitom. 207-es. Mindenki szavazott. Lezárom. 15 22 ellene elutasítva. 206-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 208 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 209 mellette ellene tartózkodás elfogadva. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. M kompromisszum, úgy, mint Mike. Nem? L elnézést, mint Lima, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most M mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most a N, mint november kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 219 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 221 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 222 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 223 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Oka Következő az O kompromisszum. Do you want to check on two two? Ellenőrizni akar a 223-at. Rendben, ellenőrizzük. Van ellen úr módosítója. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. Jó, jobb, hogy ellenőriztük. Ó, kompromisszum. És az eredmény nem látható. 13 mellette 27 ellene. Happy now we go to compromise zone. Yeah? Compromise Oh, Those in favor. O kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő 228 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 229 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 231 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Szobeli módosító az előadótól mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 233, 231 azonos mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 232 betoldás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 235 as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 236-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. P kompromisszum. Ez egy bonyolult dolog. Nos, kompromisszum. Három részben. Az első rész felkéri a tagállamokat, plusz első pont, addig, hogy vehicle occupants compulsory. A második rész, collision damage cyclist, és a harmadik rész, felhív a tagállamot, stb. stb. Eddig improving their visibility. Ez a három rész van. Első rész. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Második rész. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadva Harmadik rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva. es betoldás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 237-es betoldás mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 237-es módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva. 245-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 247-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Q kompromisszum, mint Quebec mellette ellene tartózkodás elfogadva. 248 betoldás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 250-es betoldás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 251 részenkéci szavazás Road Maintenance Workers Második rész, the use of road safety barriers with smooth surfaces. Tehát az első részről szavazunk először mellette, ellene, elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész, a többi, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. R kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. es a következő, mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, kérem, Grisbeck módosító, megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva 1922 ellenében. 260-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 260-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. 20-21 arányban elutasítva mert valaki kártya nélkül szavaz, így lett 20 mellette. 261-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. Most még preambulum bekezdések következnek. Már majdnem vége. Első módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva Hármas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellenne tartózkodás elfogadva. Hatos mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a nyolcasat. Megnyitom a szavazást. Nyolcas módosítóról van szó. Mindenki szavazott, lezárva a szavazást. Elutasítva. kilences mellett, ellene tartózkodás elfogadva. tízes javítással mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-13-as azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a záró szavazás. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. 31 mellette 6 ellene 3 tartózkodás, azaz elfogadva gratulálok úrnak. Kedves kollégák, ezzel lezárul a szavazás. Köszönöm szépen a türelmüket, a munkájukat. Köszönöm a kollégáknak nagyon nehéz volt a szavazólistán így gyorsan végigmenni. A következő napirendi pont az EMSZA. Mikor is? A bizottság jelen van-e? Bizottságom a képviselők, az EMSZA van illetékes. Akkor legyen egy 10 perces szünet, és 10.30-kor találkozunk, és addig talán a ö, bizottság, és akkor Lafrid úr is már visszatért közénk. 10 perc szünet, a comfort break, technikai szünet, ahogy az amerikaiak mondják. Okay, colleagues, next item on the agenda. Nos, akkor folytatjuk a következő napi rendi ponttal eh, EMSA rendelet módosítása. Átadom a szót az előadónak, Fleckenstein úrnak. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. A múltkori vitánk óta nem sok minden változott, azt kivéve, hogy amit akkor elmondtam, az most motosító indítványokban került megszövegezésre. Eddig egyet értettünk, hogy az EMSZ-val kapcsolatban nagyon pozitívak a tapasztalataink, és mindenkivel egyetértek, aki azt mondja, hogy ezekben az időkben vigyázni kell a költségekkel nagyon. De az EMSZ-val kapcsolatban azonban nagyon sok pozitív hatás jelenik meg, amely csak akkor lép életbe, hogyha a tanács pozitív feladatokkal bízza meg az EMSZ-t. De aztán sajnos a tanácsban, amikor a miniszterek hazamennek, akkor egyszerre csak a nemzeti munkájukban tudnak gondolkozni, és nem az EMSZA feltételei között. Elég sok módosító indítvány érkezett. A legfontosabb az az, hogy a tengeri szennyezés megelőzése és eltakarítása az csak a hajók által okozott szennyezésre vonatkozott, vagy az olajfúró tornyok által okozott szennyezés is számít, vagy esetleg még ide vesszük a szélparkokat is, és más egységeket. Amikor például nyomás alatti széntározásról beszélünk, akkor például ki fogja azt felügyelni, hogy a tengerek tisztasága fennmaradjon. Néhány módosító indítvány a tagállamok és a bizottság szakértői kártájáról szólt, különösen amikor a Single European Sea-ről van szó, az egységes európai tengerről, vagy az úgynevezett kék öv projektről, a Blue Belt projektről, amit tavaly indítottak be a belga soros elnökség alatt. a biztonságos tengeri hálózat, River M összeegyeztethetőség, az elismert ügynökségek listája, és biztos vagyok benne, hogy az EMSA a tengerjáró képzését illetően is szerintem nagyon jó teljesítményt nyújt, mert nagyon jó tengeri iskoláik vannak, meg Európán kívül is, és a legjobb gyakorlatokat alkalmazzák. Aztán én ezzel kapcsolatban nem nyilatkoztam, de meghallgattuk a bizottság javaslatát, nevezetesen, hogy az EU szomszédaival hogyan egyezünk ki a tengeri szennyezés felszámolását illetően. Valahogy ki kell egyeznünk. Nagyon óvatosan fogalmaztam és csak azt ismételtem, amit már többször eldöntött ez a parlament. Végre megvalósíthatósági tanulmányt szeretnénk látni a European Coast Guardról, az európai határőrségről. Senki sem vállalhatja felelősséget, hogy ebbe vagy abba az irányba mozduljunk enélkül. Aztán én azt javaslom önnek, önöknek, hogy a bizottság Administration Boardjának 25%-os szavazójogot adjunk, így legalább van vétó joguk, ami a felülvizsgálatokat illeti, illetve az EMSZA igazgatójának megválasztását. Végül még lenne két-három megjegyzésem. Először Természetesen tudom, hogy a tanácssal összeütközéseink vannak, és ezeket fel kell oldani. Az utolsó transz csúcson azt láttuk, hogy az urak már nem annyira kemény ellenállást tanúsítottak, mint eddig, hanem rugalmasabbak. De még egyszer, az EMSZ-nak nagyon jó pozitív hatásai lehetnek, amelyek tovább gyűrűzhetnének helyi szintére. És aztán Véleményem szerint azzal nem adunk meg semmit, ha csak mutogatunk, és azt mondjuk, hogy itt nincsenek szakértők. Ez magától értetődik, új feladathoz új szakértőket kell rekrutálni. Aztán az ütemtervet illetően. Június 21. Ma. <laughs> Elnézést, az ma van. Nem, június 29-e lesz a módosító indítványok határideje szeptemberben. Az árnyék jelentéstevőke lesz egy második ülésünk, aztán lesz majd egy harmadik is, és októberben itt a szakbizottságban szavazunk. Köszönöm szépen! Thank you very much for... Köszönöm szépen, e PP Diguandes Pascal úr. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az előadónak a magyarázatokat, és köszönöm szépen a hozzáállást, amely lehetővé tette, hogy párbeszédet folytassunk. Köszönöm szépen, hogy pozitívan kezelte az ügyet, amely nyilvánvalóan pozitív konszenzushoz fog vezetni. Nem szeretnék a jelentés minden részletére kitérni, de majd a módosítók erre alkalmat adnak. Először is pozitív értékelést adnék az ügynökség munkájáról. Úgy gondolom, hogy az idők folyamán bizonyos névre tett szert például azzal, ahogyan gazdálkodik. Ez megtakarítást jelent a tagországok, tagállamoknak, és ennek örülni kell. Bürokratikus eszközt, simán, egyszerűen bürokratikus eszközt sohasem akartunk. Úgy nem is tudnánk a helyzetet ellenőrizni. Három elv alapján járunk el. A bizottság mindig megkereste az emszát, mielőtt fellépne. A bizottság utasításait kell végrehajtania, harmadsorban pedig nem kerülheti el a szakbizottságunk ellenőrzését. Úgy gondolom, elnök úr, hogy nem szabad elveszni ezeket az érdemeket. Ne legyen az a kockázat, hogy presztízsének hála az ünökség önállóan fejlődjék. Ez kockázat. Ezt megakadályozandó. Az igazgató tanácsot ki kell egyensúlyozni, hogy a tagállamok jobban legyenek képviselve, mint a bizottság. Ahogy az előadó is mondta. Másrészt meg kell értetni, hogy nem önálló az ügynökség, hanem a bizottságnak a tagállamok kérésére, Utasítás utasításának megfelelően jár el. Harmadsorban pedig ö, itt vita folyik a tagállamok és a bizottság között, ezt rendezni kell. Válság idején megtakarítást elérni, ez jó dolog. Nem szabad kalandogva bocsájtkozni. De úgy gondolom, hogy a bizottságnak igaza van. Az irányítást folytatni kell, nem kerülhet ki ez alól az ügynökség. Frekensen úr jelentését pozitívan értékeljük, módosítókat nyújtunk be, de úgy gondolom hogy a módosítók tartma pozitív lesz, és közös álláspontot sikerül kialakítani. Remélem, illetve helyesbitek, arra számítok, hogy jogosan vonakodó lesz a bizottság egyes pontokon a bizottságnak nagyobb jogkört kell adni, hogy a tanácssal szembe tudjon szállni. A szubszidiaritásnak érvényesülnie kell, de a hatékonyság a legfontosabb szempont. Ez kell, hogy az ügynökség működésének előterében legyen. Ha valaki Európa mellett van, akkor a bizottság mellett van, hiszen a bizottság viszi előre az ügyeket. Azonban van még egy szerintem fontos megjegyzés. Úgy vélem, én voltam az előadója. Az Erika csomagban a rendeletet, rendeletnek, és személyes tapasztalatot szereztem. Az ügynökség a bizottság ellenőrzése alatt kell maradjon. A habilitációt a bizottság adja meg. Nem szabad, hogy a bizottság ellenőrzésének vége szakadjon vannak erős, elismert szervezetek, és azok megpróbálják az irányelveket kikerülni. Ez a ö, tizedik ö, cikknek az alkalmazását, a kölcsönös elismerést ö, veszélyezteti. Ezért a ö, rendeletet a ö, bizottság meg kell védje. A tanácsot, a parlamentet értesíteni kell a 17. irányelvi cikk értelmében. Ami az irányítás, illetve azt hiszem, hogy az előadó jó irányba indult el. Kiegyensúlyozott részvétel szükséges a különböző résztvevők részéről az EMSZA igazgató tanácsában, ami a folyami hajózás illeti. Azt hiszem, ez az egyik kedvenc témánk. De ez egy költségvetési kaland. Nehéz megérteni. Ami pedig a szennyezés veszélyt illeti, egyetértek a jelentéstevővel. az offshore platformok által okozott szennyezés igen vitatott téma. Veszélyes ezt beletenni a szövegbe, nehéz lesz jogalapot találni az ilyen ügynek. A tanács létesítményről beszél. Én inkább az előadóval értek egyet. Ez elfogadható kifejezés. Ez tágítást, bővülés jelent, ehhez költségvetési forrás kell. Erőfeszítés kell tenni, meg kell mondani a tanácsnak, hogy pénzügyileg rendezni kell ezt. Itt le is állok, az előadóval fogom a többit megbeszélni, és konkrét módosítókat fogok megfogalmazni. Remélem sikerül a konzervus elérni. Nincsen messze. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bilbao asszony Áde. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm Flecken a jelentésért, és szeretném elmondani, hogy azon fogunk dolgozni, hogy megegyezzünk. Nagy vonalakban egyetértek mindennel, ami elhangzott. Elkerülendő, hogy elismételjem, ami már elhangzott más szakbizottságokban. Csak annyit mondanék, hogy általában támogatjuk az EMSZA jogkörének bővítését. Grandes Pascual úr jelentése is utal arra, hogy hogyan lehet haladni. Kól úr jelentése, Stern úré, Meissner asszonyi, ami az integrált tengeri politikát illeti, illetve a 2010-es állásoglás. Amit most teszünk, az teljesen koherens a korábbi döntésekkel. Meg kell erősítenünk az európai eh, tengeri térséget. Létre kell először hozni. Ez teszi lehetővé a következő két dolgot. Egyrészt az, hogy hatékonyan járjunk el a eh, tengeri szennyezéssel kapcsolatban, amit a hajók okoznak, valamint integrálni kell az olaj és gáz feldolgozással kapcsolatos ellenőrzést. Hiszen, hogyha olajplatform nincsen, akkor ö, hogyan járjunk el? Ezek szükségesek, tehát erőfeszítést kell tenni az, erőfesz, az ellenőrzésre kihez fordulnak a tagállamok. Ne várjunk addig, amíg válság lesz, hanem lépjünk fel. És világosan terjesszük ki az EMSA jökkörét. A, ö, az egységes tengeri ö, térséget létre kell hozni azért, hogy fel tudjunk lépni szükség esetén jogkör bővítése szükséges, így tudunk hatékonyan ö, ő fellépni harmadik országokkal együtt. Teljesen egyetértek az előadó által javasoltakkal. Információs hálózatot, tengerinformációs hálózatot kell létrehozni. Ennek kell terjedni egész Európára. egyes tagállamok, illetve egy szervezet megosztotta, megosztották velem az agályokat. Nem európai székhely kell, hanem az európai képzés egységesítése szükséges. Így tudunk hatékonyabban fellépni feltételezve azt, hogy egy ország ö, szennyezésnek van kitéve. A platformokkal is ki kell terjeszteni a hatályt. Ami az európai parti őrséget illeti, egyetértek a dokumentummal, egyetértek az előadóval abban, hogy információ szükséges. A bizottság jelentését meg kell ismerni, mielőtt végső döntést tudunk hozni. Végül nem lehet hivatkozni a válságra, a költségvetési problémákra. Mindig ez az érv hangzik el a tanács részéről is, és így lehet elkerülni a kezdeményezést, így lehet elkerülni, hogy európai projekt legyen. Nem. Én pont az ellenkezőjét gondolom, lépjünk előrébb, hogyha európai megoldást akarunk, akkor erőfeszítést is kell tenni. Úgy gondolom, hogy az irányítás, ahogy a ö, koherens kell legyen, ahogy ezt az előadó is kéri. Ez szükséges. Nem értek egyet a tanácssal abban, hogy a tanács meg akarja a többségi pozíciót tartani. Nos, így gondolkozik a frakciónk, módosítókat fogunk bemutatni. Köszönöm, Van Dalen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem csak mi vagyunk azok, akik ezzel a témával foglalkoznak. És nem csak mi halljuk ezt a vitát, hanem azok is, akik most hallgatják az interneten ezt az ülést, őket is akasztja az ügynökség munkája. Hiszen arról beszélünk, hogy milyen hatásköröket kaphatna ez az ügynökség, és milyen költségvetést. Az EMSZ-val kapcsolatban hagy mondjam már el, hogy nagyon sok pozitív dolgot tettek az elmúlt években, és azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy a hajózásunk és a tengereink jobb állapotban vannak ma, pont az EMSZA erőfeszítésének köszönhetően. De azért beadtunk néhány indítványt, mert nagyon fontosnak tartjuk. Az EMSZA felügyeleti szervként működik, és a munkájuk az, hogy biztosítsák, hogy a többiek rendesen végezik a munkájukat hogyha az EMSZ-ra rákényszerítjük, hogy a saját ellenőrzéseiket hajtsák végre, akkor kiesik az eredeti felügyelői szerepéből. Ezt gondolom. Azt gondolom, hogy ezt el kell kerülnünk. Nem ez az EMSZA feladata. A tengerészeti társaságoknak, cégeknek kell elvégezni ezt a feladatát, és az emszának nem kell meg kettőzni ezt a feladatot. Ami a parti őrséget illeti, nagyon fontos. Nyilván az EMSZA itt a koordinációban nagy szerepet játszik, de megint csak mondom, koordinátorként. Ugyan ez vonatkozik a Párizsi Memorandum of Understandingre, amikor a tengerészeti műveletekről van szó, ezek alapján nem egyértelmű, hogy az EMSZA mit tehetne még. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az EMSZA jelenleg abba veszélybe került, hogy túlzott terhelés alá kerül. Tehát ne végez az EMSZA a saját ellenőrzését. Amikor erről beszélünk, már vannak nemzeti szervezetek erre, a bizonyítványokra is, a tenger, hajózási és a belföldi vizek használatára is. Vannak olyan szervezetek, amelyek bizonyítványokat adhatnak ki, tengerjáró vagy folyamjáró bizonyítványokat ezzel kapcsolatban. Tehát, ahogy már mondtam, mi nagyon kritikusak vagyunk ezzel kapcsolatban, mert úgy gondoljuk, hogy eltérünk az EMSZA eredeti szerepétől. Köszönöm. Köszönöm, Taylor úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Általában egyetértünk ezzel a jelentéssel, és Fleckenstein úr megközelítésével szerintünk ez nagyon pozitív és nagyon befogadó jellegű. Épp az ideje, eljött az ideje annak, hogy felülvizsgáljuk az AMSZA szerepét. És szerintünk bele kell gondolni, hogy kiterjesszük a hartásköreit. Csak hogy biztosítanunk kell azt is, hogy ne duplázzuk meg a feladatait úgy, hogy párhuzamos munkát folytat más ügynökségekkel. Ugyanakkor a megfelelő erőforrásokra is szükség van hiszen különben nem tud mentesíteni az EMSA. Egyetértünk, hogy a bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy milyen lehetséges partnerségek jöttének létre az ügynökségek között. Mielőtt elhajózna a politikájuk, egyébként ezt nem szóvicnek szántam, ezen kívül hangsúlyozni kellene a parti és a tengeri környezetvédelmét. Szerintünk az a rész, ami az offshore installációkkal és az olajkilenyeléssel foglalkozik, ezen még lehet dolgozni. Ezen kívül a sürgősségi mentő flotta, amely a megsérült hajók mentésére és a szennyezés elhárításával foglalkozik, ezt a részt is erősíteni kell. Mi módosítókat adtunk be, és fogunk is beadni, ahogy tovább halad ez a feljelentés. Elnök, köszönöm, Kún úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek is. Fontos, hogy végre foglalkozunk ezzel a témával. A hajóforgalom az unión belül fontos, hogy egy egységes övezetben folyjon. A következő tíz évben 20%-kal nőni fog ez a forgalom. Ezen kívül a tengereinket nagyon sok célra használjuk most. Például, ezt már többen említették, mi történik akkor, hogy ha baleset következik be. Most mindegy, hogy ez fúrótorony, mindegy, hogy földközi tenger, északi tenger, atlanti óceán. A mentő csapatok munkáját össze kell hangolni. Ez az egyik legfontosabb tevékenység. A saját hajóink munkáját és a technikai készségeket össze kell hangolni. Persze ezt próbáljuk elérni azzal, hogy vannak kikötői egységeink és tengeri egységeink, csak hogy az, ott van a koordinálás kérdése. Úgyhogy az a kérdésem, ezt a célt figyelembe véve, milyen a stratégiai felszereltsége az EU-nak a következő tíz évre, hiszen mindig a 2020-as stratégiáról beszélünk. Ennek az egésznek semmi köze például a széndiokszid kibocsátáshoz, a környezetvédelmet, hanem ahhoz, hogy hogyan lehet biztossá, okossá tenni a hajó forgalmat. Például a buszporusznál, vagy más tengerek is, nagyon sokszor fordul elő kritikus esemény, hogy támogatja ezt a hajóforgalmat, a radar rendszer vagy a műholdas rendszer, vagy akár a Galileo program. Ez egy nagyon fontos pont. Ezen kívül a partjaink turisztikai kihasználtsága is nagyon fontos szerepet játszik. Nem engedhetünk meg magunknak nagy katasztrófát, nagy olajkatasztrófát. Az elsődleges cél a prevenció kell, hogy legyen. Köszönöm. Hazicne. Köszönöm szépen. Köszönöm. Meissner asszony, de előtte egy csoportot szeretnék üdvözölni Meissner úr megérkezett a csoportja alsó százországból. Igen, alsó százországi vidéki felnőtt oktatási csoport képviselői. Remélem, hogy élvezik ezt a látogatást, és Majszner azt mondja, most <laughs> beszélhet hozzájuk. Köszönöm szépen, jó, hogy felhívta a figyelmemet, nem is láttam, hogy itt van a csoportom. Fleckenstein úr, köszönöm szépen a jelentését, nagyon jó jelentés. Három dolgot mondanék először. A tengerszennyezés. Ez nem csak a hajókból indulhat ki, és, hanem fúrótornyokból, és ez teljesen egyértelmű. A tenger nagyon érzékeny rész az ökoszisztémának. Tavaly az integrált tengerpolitikával <clears throat> Bilbao asszonyal együtt beadtunk egy jelentést. Védenünk kell a tengert. A Földön csak 30% a szárazföld és 70% a tengerek aránya. Tehát nem csak a szárazföldön kell védeni a környezetet. Ami a képzést illeti, Vandalen úr. Én úgy értettem, hogy az előadó nem azt akarja, hogy az EMSA képezze ki a tengerészeket, hanem azt akarja, hogy a legjobb példákat vegyék át. Szerintem ez jó elképzelés és nyilván, hogy a tengerészeti képzésen lehet még mit javítani. Aztán utolsó pontom az európai határőrség, partőrs, parti őrség. Már régen kértük itt a parlamentben, hogy készüljön egy tanulmány ezzel kapcsolatban. Az int integrált tengerészeti politikai jelentésben már mondtam, kihangsúlyoztam, hogy nem történik semmi, valamit már tenni kell ezzel kapcsolatban, úgyhogy jónak tartom, hogy Fleckenstein úr ezt végre felkarult, úgyhogy köszönöm szépen. Ki Mrs. Foster? Köszönöm, Foster asszony. Köszönöm. Néhány dolgot támogatni szeretnék azokat, amiket Péter van Dalen mondott. De nagyon sok pozitív aspektusa van az ügynökségnek. A biztonsági normák nagyon magasak, és nagyon jó pozitív kezdeményezéseket tesz, ezen kívül nyilvánvaló, hogy el kell kerülnünk azt, hogy a feladatok párhuzamosan folyanak. Csak a kérdés az, hogy hová haladjunk innen. Az én küldöttségem általában véve pozitívnak látja ezt a kezdetet. Nem sorolnám fel az összes módosító indítványt, bár az ötöset a part közeli hajózást illetően nagyon támogatom, vannak még aggasztó kérdések, például a költségvetés emelése, ez a hármas módosítás. Azt hiszem, hogy pont, hogy spórolni kellene. És az EMSZ-nak az elmúlt három-négy évben nagyon sok volt a költsége, nagyon nőtt, például új munkahelyeket teremtettek, úgyhogy valahogy a bizottság költségvetéséből pénzt kellene találnunk, csak hogy nem hiszem, hogy ezek az idők erre alkalmasak lennének. Úgyhogy vigyázzunk a külön pénzekkel. Ezen kívül 8 és 29-es módosítóindítvány, parti őrség. Erről már beszéltünk. Persze, jó a parti őrségek együttműködése, hogyha megnézzük a Frontex együttműködését a földközi tengeren és így tovább, de a nemzeti parti őrségek ma nagyon eltérő feladatokat látnak el. Úgyhogy attól, hogy mindenkinek van partiőrsége, nem jelenti azt, hogy van uniós partiőrség. Megoldás a kooperáció. Végül az M szerepe az olajszennyeződések kivizsgálásában. 17-es módosító. Szerintem a bizottság javaslata jó. Az eredeti. Szerintem jó az álláspontjuk. Szerintem nincs meg a szakértelme az ügynökségnek ahhoz, hogy kivizsgálhassa ezeket a baleseteket. Úgyhogy köszönetet szeretnénk mondani a raportőrnek. Csak úgy gondolom, hogy bár vannak egyet nem értési pontok, a nagy többséget illetően egyet értünk, a szennyezést komolyan vesszük. És szerintem a kőolaj kitermelés Európában nagyon jó, nagyon komolyan szabályozok az egész jelentésben, csak az a lényeg, hogy hogyan működjünk jobban együtt. Köszönöm. Köszönöm, Kumutakos úr. Köszönöm szépen, nagy figyelemmel hallgattam, és tanulmányozzuk ezt a jelentést az EMSZA szerepéről. Most azonban lenne egy általános megjegyzésem. Az EMSZA pozitív munkát végzett. Kétségtelen, hogy hozzáadott értéket teremt az unió területén, és megerősíti a tengerpolitikát. De persze van egy koordinációs szerepe is. Szerintem ezt erősítenünk kell a jelentésben is. Az, hogy minőségileg kell javítani a munkáját és el kell mélyíteni azokat a felelősségeket, amelyekkel már rendelkezik. Használjuk ki jobban őket. Az, hogy kibővítsük a feladatköröt, az egy másik téma. De ha van ilyen kérdés, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk, mert egyértelmű. El kell kerülnünk azt, hogy az EMSA lépésről lépésre sui generis váljon, és mindent le kelljen fedni. Kifiskálás, parti őrség, képzés. Vigyázzunk arra, hogy ezek a lépések ne azt eredményezzék, hogy valamiféle furcsa intézményt hoznak létre, hanem tartsuk be, hogy mi a hatásköre az EMSZ-nak, és próbáljuk ezt eredményesebbé tenni, minőségibbé, hogy a hozzáadott értéket továbbra is megteremtse. Köszönöm, ez általános megjegyzés volt, és még beadunk néhány módosított Köszönöm szépen. Thank you for the commission. Köszönöm szépen. Karamitoszki úr a bizottság részéről. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. És szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az összes szakbizottsági tagnak. Lényegében pozitívak voltak a hozzászólások az EMSZA témájában. Igen, nagy örömünkre szolgál az a munka, amit a tagállamok végeznek, illetve a bizottság, az intézmények, amikor ellenőrzik a jogszabályok végrehajtását. Ebből a szempontból egyetértek az utolsó hozzászólóval. Tényleg azt kell megnézni, hogy hogyan tudjuk tovább javítani a teljesítés minőségét. A munkát kell vizsgálnunk, de azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen extra feladatot tudnánk adni az ügynökség számára a jelenlegi költségvetési körülmények között, hogy így fogalmazok. Javaslatunk, és szeretnék köszöntet mondani azért is az előadónak, meg más tagoknak is, hogy látták, hogy mennyire pozitív a mi javaslatunk, vagyis a meglévő, fölépített szakértői kapacitást kellene maximálisan kihasználni, hozzáadott értéket kell biztosítanunk a tengeri szállítási szakpolitikához szükséges feladatok ellátása területéről. Ebből a szempontból a feladatok kibővítése megfelelően lett megfogalmazva, maximálisan ki kell tudnunk használni a szakértői képességeket. Úgyhogy az egységes európai terület, a kompatibilitás, a folyami és tengeri hajózási rendszerek között, aztán a osztályozó társaságok ellenőrzése. Ezek mind plusz tevékenységek, extra tevékenységek, az ügynökség meglévő szakembereit, meglévő emberi erőforrásait felhasználva tudja majd ellátni ezt. Vagyis a belső források maximális kihasználására van szó, és nagyon korlátozottan 5%-os plusz költséget tudunk biztosítani, költségvetést tudunk biztosítani, úgyhogy ha összehasonlítjuk az előnyöket és a költségeket, akkor láthatjuk, hogy sokkal több az előny, sokkal jobban növekednek ezek a pozitív eredmények. Aztán a kormányzás témájában az előadónak és a képviselőknek szeretnék összetett mondani az egyensúly megtartásáért. Csak hogy emlékeztessem önöket, az el, eredetileg elfogadott tanácsi parlamenti szöveg még az indítás előtt legalább 20%-os bizottsági képviselői részvételt akar biztosítani azért, hogy jobb legyen a kormányzás az ügynökség tevékenységeire vonatkozóan. Egyébként ezt egy biztonsági ügynökségként, tehát Európai Tengerhajózási Biztonsági Ügynökségként kell föltartanunk ezt a szervezetet. Ezt nem felejtjük el, és vigyázzunk azért arra, hogyha kőolaj szennyezési témákra is kiterjesztenénk a feladatokat. A megközelítés az volt, hogy a meglévő forrásokat használjuk ki, rendelkezésünkre álló forrásokat. Ha valami történik, egy szennyezés, ugye a legtöbb ilyen olajfúró torony északon található az északi tengerben és az északi területeken. Egyébként a többi pedig a hajókból származó szennyezés az északon, de délen is előfordulhat. Úgyhogy ezt kell megvizsgálnunk, hogy a jövőben a forrásokat hogyan tudjuk egy ilyen esemény bekövetkeztekor felhasználnunk. A rendelkezésünk álló források felhasználása azért, hogy a kőolaj szennyezéssel is harcoljunk, nem csak a hajózásból, hanem az olaj, anyagból származó szennyezések eh, szemben is fölépjünk, az elfogadható, de az EMSZ-nak igazából ellenőrzési tevékenységet kellene végeznie, a platformok ellenőrzését végezni. Ez a én tanácsom, vagy a mi tanácsunk, hogy erre azért figyeljünk oda, mert elsődleges primer jogalkotásunk erre vonatkozóan nincsen. Mi teszünk a tengerhajózási társaságokkal, tagállamokkal, osztályozó társaságokkal, oktatóintézményekkel a világon? Az emsz át ellenőrzésre kiküldjük, mert erre vonatkozóan van primer jogalkotásunk, és tudjuk, hogy mit ellenőriznek Ebből a szempontból viszont a furatornyokra vonatkozóan nincsen még ilyen jogszabály. Nem mondhatjuk azt, hogy az EMSZE menjen ki és ellenőrizze ezeket. Ha lenne, akkor rendben, abban a fázisban végig lehetne gondolni, hogy melyik a legjobb testület, hogy az ellenőrzést elvégezze. Másrészt eh, valaki említette, hogy az ügynökségek közötti koordinációra is szükség van. Itt tengerészanyezésről beszélünk. Mi azt mondjuk, hogy a hajózás okozta tengeri szennyezést. Ha viszont tengeri szennyezésről van szó, akkor ott van a környezetvédelmi ügynökség is, akkor ö, valóban az EMSZA kellene, hogy foglalkozzon a tengeri szennyeződéssel? Én úgy gondolom, hogy jelenleg nincs erre felkészülve, úgyhogy ezt figyelembe kell venni. Úgyhogy az egyetlen olyan téma, ahol egy kicsit szkeptikusak vagyunk, az, hogyha az EMSZA tevékenységét, szerepét kiterjesztenénk a hajózáson túli más területekre is. Majd a folyamat során meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni ez a téma. Van néhány más téma is, például a parti felügyelet. Elmondhatom, hogy már ma is az EMSZ-nak vannak bizonyos fel, koordinációs feladatai. Például az első tengerhajózási csomagban amikor a hajózási forgalom ellenőrzése, biztonsági hálózat, a tanúsítás témáit megnézzük, akkor itt már az EMSZ-nak vannak bizonyos támogató tagállami forrás koordinációs szerepe. Persze még többet lehet tenni, és tartozunk önöknek egy beszámolóba. ez igaz, tanulmányt megpróbáltuk, illetve elvégeztettük, de nem voltak megfelelő eredményeket ez nem hozott, úgyhogy meglátjuk, hogy mit tehetünk ebben a témában. Inspekciók, ellenőrzések. Szerintem itt meg kell különböztetni az értékelési és az ellenőrzési feladatokat. Az EMSA az a szervezet, amit a tagállamok és a bizottságok használnak, harmadik országi rendszerek, osztályozó intézmények ellenőrzésére. De a végső ellenőrzése, értékelése annak, hogy mi is történik, annak a jogi felelőssége a bizottságé. Ilyenfajta kormányzási megkülönböztetést meg kell tartani. Az előadó is véleményem szerint egyetért ebben, ez nagyon hasznos. Látva, hogy a szakbizottságban jelentős a véleményeltérés, és a tanács az eredeti, nagyon negatív hozzáállásától jelentősen elmozdult, és majd meglátjuk, hogy a végső szöveg, elfogadott szöveg milyen lesz. Úgy gondolom, hogy már nem vagyunk messze egy végső, akár első olvasati megállapodástól, amit persze a tanács szándékától fog függeni, jó szándékától fog függeni, hogy az utolsó percekben esetleg néhány dolgot még korrigáljanak. Egy néhányat említenék ilyen témából. A tagállamoknak kötelezettsége van arra, hogy támogassák az ügynökséget, amikor az ügynökség ellenőrzést végez a tagállamban. Ez a tény, ez eltűnt a szövegből, nem tudjuk miért. Mindenesetre a tagállamok az utóbbi nyolc évben már együtt dolgoztak a ügynökség, és nagyon jól elviselték a felügyelők munkáját, úgyhogy nem tudom, hogy miért került ezt ki. Aztán kutatás és fejlesztés. Az ügynökséget nem kutatás vezetőként kell használnunk, hanem legalábbis képesek kéne, hogy arra legyenek, hogy meghatározzák, hogy mit kell tennünk elsősorban, illetve hogy megvizsgálják, hogy ez hogyan illeszkedik a jogalkotási definíciók körébe. Ez szintén egy támogatási feladat, tagállami bizottsági feladat. Ez a két téma csak példa arra, ahol eltűntek a szövegből ezek a témák, és úgy gondolom, hogy ezeket nehézség nélkül vissza tudjuk vezetni a szövegbe. Az ügynökség feladatainak a kibővítése témájában több vétaradék és feltétel volt, ami csak bürokratikusabbá tette a feladatukat. Meg kell nézni, hogy ezt hogyan tudjuk módosítani azért, hogy hatékonyabban használhassuk a forrásokat, a kapacitásokat, pontosan azért, hogy a tengeri biztonság javuljon. Együtt fogunk dolgozni az előadóval és az árnyék előadókkal a szöveg összeállításán, és reméljük, hogy az októberi szavazást követően össze tudunk majd ülni az elnökséggel, és meg tudjuk nézni, egyébként teljes mértékben a rendelkezésükre állunk, hogy első olvasati megállapodásra tudjunk jutni. Nagyon jól tudjuk, hogy a lengyel elnökségnek fontos, és szeretne jelentősen előrelépni ebben a témában az ő hat hónapos elnökségük során. Köszönöm szépen a figyelmet, és várjuk a módosítóindítványokat, együtt fogunk dolgozni a dokumentumon azért, hogy minél előbb el lehessen fogadni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mindig azt mondom, hogy mi nagyon is szeretnénk gyorsan együtt dolgozni az elnökségekkel, és hogyha egy kicsit jobban fogadnák a parlament véleményét egy sor témában, akkor mi fel tudnánk gyorsítani a folyamatot az elnökséggel mindig csodálkozom azon, hogy az elnökség mindig azt mondja, hogy igen, igen, szeretnénk gyorsan előrelépni, le akarjuk zárni első olvasatban a témát a mi elnökségünk alatt. Aztán végül a helyzet az, hogy a problémák a miniszterek tanácsától származnak. Karamucsos úr, köszönöm. Fleckenstein úr, szeretne valamit hozzátenni ehhez? Ja, Igen, elnök úr. Rövid leszek. Fandelen úr, egy dologra hagyd térjek már ki, amit teljes sokkal említett. A parti őrség a kikötőben, persze, hogy ez már létezik. Csak a kérdés az, hogyha jobban koordinálja őket az EMSA, akkor jobban el tudjuk el látni a feladatokat, és hatékonyabban működhetnek-e az partőrségek az országokban. Ha igennel válaszol, csak ennek van értelme, a nemnek nincs. Gondolom egyetértünk. Az, hogy ugyanazt a munkát két helyen végezik el egyszerűen, sem értelme. Másodszorban. Kérem, vizsgálja meg, hogy mi a különbség a tevékenység és a tanácsadás között teljesen nyilvánvaló nem azt akartam, hogy az EMSZA a jövőben még iskolákat is vezessen, de tanácsot azt adhat a tagállamoknak vagy a bizottságnak, hiszen van tapasztalata, hogy a tengerészképzést hogy lehet vonzóbbá tenni. Aztán a kék övezet projekt. Nem arról van szó, hogy egy olyan feladatot hogy egy feladatot, egy plusz feladatot terheljek az emszára, hanem decemberben már tavaly elhangzott, hogy a kékövezet projektnek az a célja, hogy az emszert is bevonjuk a kidolgozásába. Persze előbb-utóbb felmerül majd a kérdés, hogy nem kerül-e ez még több pénzbe. Hát, attól függ, meg tudjuk valósítani, amit tervezünk? Hogy nemzeti szinten van-e hozzáadott érték? De egy dolgot nem látok. Senki sem akarja az EMSA feladatait buta módon kiterjeszteni, mindenki nagyon óvatos ezzel kapcsolatban, csak azt se akarjuk, hogy két-három évente megint összeüljünk, és megint az emszáról beszéljünk. Kell egy jövőkép. Ezzel köszönetet mondanék az árnyék előadóknak. Szerintem nagyon jó munkát végeztünk együtt, de mint mindig, itt is fontos, hogy a tanácson megtaláljuk a hangot. A tanácsot illetően a lengyel soros elnökségtől sokat várok, ezt mutatják az informás megbeszélések, és vannak még reményeim, hogy fölkarolnak néhány dolgot, amit itt említettünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Flankestein úr. Mondosító indítványok benyújtásának a határideje június 29-e, szavazás a szakbizottságban októberben, és előre láthatólag novemberben kerül plenáris elé a téma ezek a határidők, tehát 29-e a módosítók benyújtásának a határideje. Köszönöm szépen! Ezzel a ma délelőtti napi rendi témáinkat lezártuk. Három órakor találkozzunk, hogy a fehér könyvről beszéljünk. Köszönöm.